nagyon veszélyes precedenst teremtett Európában, börtönbe vetett katalán politikusokat, a parlament elnökét, katalán minisztert. Ma Spanyolország közelebb áll Törökországhoz, mint Nagy-Britanniához amely lehetővé tett egy népszavazást Skóciában, Katalóniában. Egyre többen vannak azok, akik a népszavazást támogatják. Ez a spanyol büntető törvénykönyv szerint egy 2005-ös reform értelmében nem minősül bűnténynek a katalán használatát nem teszik lehetővé. Itt azt szeretnénk kérdezni, hogy lehetséges-e itt ma katalánul beszélni, és a föderalizmusnak ez is része. Mikor lehet itt majd egyszer katalánul beszélni? És végezetül Katalóniában nem az együttélés jelenti a problémát, hanem a spanyol centralizmus, és a népszavazás az, ahol a többség érvényesülhet a párbeszéd, ezt magában nem teszi lehetővé. Köszönöm. Del Castillo képviselő. Señor presidente, permítame que comience. Permítame. Engedje meg, elnök úr, hogy először is azt mondjam el önnek, hogy hogy nem csak a jó szándékokról, azok, amelyek számítanak. Ön a retorikáról beszélt, a kizárásokról, a kirekesztésekről. Ugyanakkor a probléma az, hogy a spanyol miniszterelnök mindezt nem gyakorolja, csak prédikál ezekről. Egy olyan pillanatban, amikor egy bizalmatlansági indítvány véget vetett Rajoy úr kormányának, ön azóta olyan politikai pártok karjaiba futott, amelyek kirekesztőek, a nem csak a retorikát szempontjából, hanem a cselekedeteik is erről tanúskodnak, megpróbálják tönkretenni az alkotmányos rendszert, fityet hánynak a törvényre, és az intézményekhez sem tanúsítanak lojalitást. Sok mindent el lehet mondani itt, de végül a tények teljes mértékben ellent mondanak a szavaknak, akkor a spanyol határokon túl mindenki tisztában lesz ezzel, erről mindenki tudomást szerez, ezt ön még nem vette tudomásul, ezt most újból bebizonyította. Pirinszki képviselő kap szót. Mr. Prime Minister. Miniszterelnök úr említette, hogy szükséges az új legitimácia az európai demokrácia számára. Több európai demokráciát szeretne. Nem érzi úgy, hogy az emberek úgy érzik, hogy megfosztották őket a szuverenitásuktól? Hogy nem dönthetnek a saját jövőjükről? Konkrétan óriási régiókat hagynak el az emberek, megszűnik ott az ipar, és az emberek azt gondolják, hogy nincs beleszólásuk abba, hogy hogyan alakul az életük. Mit tudna mondani a szuverén demokrácia eszméjéről, ami összefogja az emberek akaratát arra, hogy bele tudjanak szólni jövőjükbe, és összekapcsolja ezt azzal, hogy megértjük, hogy Európának új kezdetre van szüksége. Ez a kihívás, miniszterelnök úr, központi fontosságú minden probléma szempontjából, a Brexit kérdésétől Katalónia kérdéséig. Szalafranka képviselő kapszót. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Azt mondta, és nagyon helytállóan tette ezt, hogy az Európai Unió értékekre épül, éppen ezért a parlament teljes mértékben elkötelezett az emberi jogok védelme mellett. Ezek nem egy régióra vagy egy országra vonatkoznak, hanem egyetemes jellegűek. Éppen ezért a szólásszabadság díját is létrehozta, a lelkiismeret szabadságát ez a parlament, a Szaharov díjat, és három Szaharov díjat kaptak kubai másként gondolkodók, Guillermo Farinyász, és tavaly a venezuelai demokratikus ellenzék is kapott Szaharov díjat. Szeretném tudni, hogy ön hogyan vélekedik erről a díjról. Úgy gondolja, hogy a díjazottak olyan személyek, akik a méltóságért és a szabadság védelmért szállnak síkra, és azt szeretném kérdezni, hogy ön hajlandó-e találkozni velük, egyeztetni velük, és ami Venezuelát illeti, ez a parlament nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást, amelyben azt kéri, hogy az Európai Unió és a tagállamok csatlakozzanak a Nemzetközi Büntető Törvényszékhez az ottani jogsértések miatt hogyan vélekedik más országok, mint Németország, Franciaország, Kanada? Hozzájuk hasonlóan ön is csatlakozna ehhez a javaslathoz? Köszönöm, Valenciano képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, ön nyilván azt gondolja, hogy a spanyol néppárt szomorú, azért mert elvesztette a bizalmatlansági indítványt. Nagyon sokat sírtak emiatt, persze, de igazából alternatívát nem mutattak fel, és itt a parlamentben az is egyértelművé vált, hogy az ő hazafiságuk az relatív, hiszen amikor ellenzékben vannak, akkor ezt megkövetelik a szocialista pártól, de amikor mi vagyunk hatalmon, akkor nem ismerik el, hogy mi is ilyenek vagyunk. És az a gondolat, amelyet ön itt megfogalmazott, nagyon fontosnak tűnik számomra. A populizmus szelei fújnak, a nemzeti populizmus, a szakítás, a széttörés szelei, a szélsőségek felütötték a fejüket, a reakciók az európai egységgel szemben, az Európai Unió erejével szemben álló erők, a nők erejét ellenző erők, ez reakcionizmus, ez populizmus, azt mondják, hogy nincsenek gátlásaik, de akkor nekünk sem, hajrá, előre az európaiakkal, és ne legyenek gátlásaink ebben a küzdelemben. Faragut. Estaras Faragut képviselő. Gracias, Köszönöm, elnök úr, köszöntöm itt a parlamentben. Európa a fő turisztikai célpont, és Európán belül Franciaország után Spanyolország a fő célpont. Az idegenforgalom bizonyítottan nyereséges, ugyanakkor innovációra, fenntarthatóságra és minőségi szolgáltatásokra van szükség, stabilitásra és biztonságra is. Erről szeretnék most beszélni. Ön a kormánya, ők az önkormányát azok támogatják, akik démonizálják az idegen forgalmat, és ez tulajdonképpen ellentmond a józanéznek. Gandiában, Valenciában, a Balear-szigeteken, Katalóniában aláássák az együttélést. Tisztelt elnök úr, ha nincs stabilitás, akkor ezzel az egész turisztikai ágazatnak ártunk, egy egész országnak. Európa egy jó példát mutat az erők és a meggyőződések erejéről, ön azonban nap mint nap az árral szemben úszik. És szándékosan a megosztottságot támogatja az állampolgárok között. Toleráns azokkal szemben, akik intoleránsak, és támogatja azokat, akik az intézmények ellen küzdenek. Ahhoz, hogy az autoritarizmus ellen fellépjünk, az a legjobb gyógyír, hogyha tiszteletben tartjuk a jogszabályokat. Tehát kérem térjen vissza az európai ösvényre, és paktáljon, de ez ne legyen titkos, és mindig a, választ, a választásokon keresztül tegye ezt. Régnár képviselő. Uh, Tisztelt miniszterelnök úr, nagyon köszönöm ezt az inspiráló beszédet, hogy egy Európát szeretne az emberek számára, egy olyan beszéd ez, amely reményt és ösztönzést ad. Én a nők helyzetéről szeretném önt kérdezni. Van egy teljesen készre tárgyalt és parlament által már megszavazott jelentésünk, ez pedig arról szól, hogy a felügyelő tanácsokban a nőknek és a férfiaknak ugyanolyan szerepet kell adni. Mit várhatunk hogyan tudunk itt szövetségeseket találni. Ön emellett szólt, és egy kicsit Tajáni elnök úrhoz is fordulnék ezzel a kérdéssel. Nézzék meg például a felszólalási idők kiosztásakor, hogy tényleg a nők is szót kaphassanak, mert nem igazán kiegyensúlyozott itt a helyzet, és úgy gondolom, hogy a nőknek kell szólniuk a nők helyzetéről itt az Európai Parlamentben, és jobb lenne, hogyha többet kaphatnának a nők szót itt az Európai Parlamentben. le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare più posti. Aláírtam az Európai Bizottság javaslatát, ami arra vonatkozott, hogy több nő kapjon pozíciót az igazgató tanácsokban. Koredza Bild asszony kap szót. Köszönöm szépen. Egyetértek a miniszterelnök úr, hogy Európa ellenes retorikát használ a szélső jobb. Szükség van arra, hogy az uniós intézmények legitimitását újra megtaláljuk. Az Európai Parlament politikai és nemzeti megosztottságon túlmutató módon szavazott. Többször megszavaztuk azt, hogy egy székhelye legyen az Európai Parlamentnek. Szeretnénk dönteni arról, hogy mikor és hol ülésezünk. Angela Merkel kancellár Sebastian Kurz tavaly egyértelmű álláspontot foglaltak el ezügyben, egy székhelye legyen az Európai Parlamentnek ön Európa pártiként hajlandó arra, hogy állásfoglaljon ez ezügyben, és napirendre tűzzék az Európai Tanácsban ezt, és beszélnek erről a választás kampány során is, annak érdekében, hogy a Európa párti, demokrácia párti párbeszédet folytassanak, vagy figyelmen kívül hagyják ezt, és haj, hagyja azt, hogy a béke szimbóluma, a megegyezés szimbóluma, ami olyan fontos mindenünk számára, a pocsékolás és a, a pénzpocsékolás szimbólumává váljon. Cher Monsieur le Premier Ministre! Tisztelt miniszterelnök úr, köszönöm szépen a beszédét, és köszönöm azt a beszédet, ami reményt ad Európában, az Európai Unióban a szociális, az környezetvédelmi, a szolidaritás és az értékekkel kapcsolatos kérdésekben, illetve az európai költségvetés tekintetében is, amely kapcsán rendkívül ambiciózus, azt mondta, hogy az 1% a GDP 1%-a nem elég. Nem elég ahhoz, hogy erős európai pozíciót építsünk ki. Beszélt az, Európa föderalizmu, az európai föderalizmusról is, és ezt is köszönöm. Szeretnék visszatérni az andalusz helyzetre. Nagyon aggaszt bennünket itt, és szükségünk van arra, hogy minden kétértelműséget, minden természetellenes kapcsolat a jobb oldal és a szélső jobb között világosan látható legyen, és ne valósuljon meg. A progresszista, zöld és környezetvédő erőknek kell, hogy e hatalmat adjon ki Turgájsz Engedje meg, elnök úr, hogy egy ügyrendi javaslatot tegyek, ugyanis először is szeretném elutasítani és jelezni azt, hogy feltételezett bűnözők, bűnelkövetők plakátjait tegyék itt ki. Ez tiszteletlenség. Elnök úr, Sánchez úr, Sánchez úr, Ön úgy jött ide, hogy azt kérte, védjük az európai modellt, többek között a szélsőséges modellekkel szemben. Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy olyan tanácsokat ad, amelyeket ő maga sem fogad meg, ugyanis az európai szélsőségek veszélyről beszél, ez így van, de azért tegye meg azt a szívességet, hogy el, kifejti itt, azt, hogy ön pontosan az ilyen szélsőségeseknek köszönhetően lett kormányfő a spanyol, a katalán pucse követők, a baszk Bildu, az ETA támogatóinak köszönhetően, és ön szégyenletesen még találkozik is velük és akár együtt is ebédel velük. Tehát olyanok a kormányoz, akik a spanyol politika és az európai politika söpredéke. Köszönöm. Honorable Pets. Javi López. képviselő. José, ah Tisztelt Sánchez elnök úr, ön elhozta ma ide az európaiak, az Európa pártiak hangját, hogy a világ is azt hallhassa, a szociális európáét amelyet nyugtalanít a gyermekeket sújtó szegénység, illetve a munkanélküliség, egy ökológiai Európa hangját, amely küzd az éghajlatváltozással szemben. Ez egy nyitott Európa, amely a toleranciát vallja, és a nemzetközi kötelezettségeit is felvállalja a felelősségvállalás és a tehermegosztás terén. Ez egy feminista Európa, amely küzd a nemek közti egyenlőségét, és ezt bátran zászlajára tűzi. Ez az, ami mellett kiáll a spanyol kormány az európaiaknak szükségünk van erre a hangra itt ebben a parlamentben is. Ez egy olyan Európa, amely megérti azt is, hogy a jövője csak akkor biztosított, hogyha egy közös állampolgárságot építünk fel, és amelyben az együttélés, a párbeszéd, az alapot képezi. Egyébként egy új kormány hangját is hozza el most, amely hazámban, Katalóniában is egy új korszakot vezetett be, a párbeszéd, az önrendelkezés, az, ön, az önkormányzatok politikáját, amikor is politikai megoldásokat keresünk. Ez az, amit az új spanyol kormány hozott, és ez az egyetlen megoldás a katalánok jövője szempontjából. Honorable Mato. Mato Mato képviselő. Gracias, presidente. Señor Sánchez. Köszönöm, elnök úr. Sánchez úr, arra számítottam, hogy itt egy 37 perces beszédben legalább 10 másodperc erejéig szól az Unióban a legkülső régiókról, köztük Kanári-szigetekről, megint csak csalódtam önben. Európa jövőjéről beszél, de Európa jövője kapcsolódik és összefügg ezekkel a térségekkel is, amelyek távoli térségek, sajátos jellegűek, mindenféle támogatást igényelnek, és ezt a szerződések is elismeri. Tudjuk, hogy önök számára a Kanári-szigetek csak egy turisztikai célpont, ahol a szilvesztert el lehet tölteni, de számunkra sokkal többet jelent ennél. Egy esélyt az integrációs politika, a kohéziós politika, a szolidaritás szempontjából. Tajani elnök úr több alkalommal hangsúlyozta, hogy a legkülső régiók rendkívül fontosak, és ez így is van. Remélem, hogy miután itt járt a parlamentben, az ön számára is fontossá válik. Tegyen eleget a kötelezettségeinek a kanáli szigetekkel kapcsolatban, és ne legyenek kételjei afelől, hogy Európából innen mi minden támogatást megadunk ehhez. Köszönöm. Jonas Fernández. Jonas Fernández következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném köszönteni itt a parlamentben hazám miniszterelnökét, kormányát, és természetesen Giuseppe Borrell külügyminisztert is, aki korábban parlamenti elnökünk volt. Szeretném kiemelni a beszédéből a föderalizmus szót azt, hogy szükségünk van továbbra is egy föderális Európát építenünk, ez egy olyan gondolat, amely hazánkra is igaz, és ez nem jelent kevesebbet, mint az, hogy el kell ismernünk, hogy szabadságban és egyenlőségben szeretnénk élni. Ezt a harmóniát szeretnénk az Unió számára is, hogy védhessük az állampolgárokat. Erre szükségünk van ahhoz, hogy védjük az Európai Uniót, amelyek, amelynek meg kell reformálnia a monetáris uniót. Egy fiskális pillérre van szükségünk, és valószínűleg arra a munkanélküliségi biztosításra is, amely mellett kiáll a kormány, és amelyet az elmúlt években is követelt. Egy többséget kell szereznünk a bizottsággal, a tanácssal és a parlamenttel, hogy ez a munkanélküliségi biztosítás létrejöjjön az állampolgárok védelme érdekében. Az utolsó hozzászóló Milyen képviselő. Azóta, hogy Spanyolország csatlakozott az Unióhoz, az iber-amerikai kérdés, illetve a térséggel való kapcsolatok erősítése prioritás volt minden politikai vezető számára Spanyolországban, de nem tudom, hogy hogyan nem említette itt Venezuelát, illetve az a Mercosurral folyó fontos tárgyalásokat. A beszéddel kapcsán nem csak az aggaszt, amit elmondott, hanem az, amit elhallgatott és szeretném hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos a Brexit, és különös tekintettel a halászati kérdések. Azt szeretném kérni öntől, hogy a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalások szempontjából fokozottabb figyelmet tanúsítson Gibraltárnak is, de nem csak Gibraltárnak, hanem a halászati kérdéseknek, a kölcsönösség kérdésének, ugyanis nagyon sok érdek forog kockán, európai, spanyol és galíciai érdekek is úgy látom, hogy nagyon elégedett az európai költségvetéssel. Én azt szeretném elmondani, hogy az új többéves pénzügyi keret, valamint a bizottság jogalkotási szövegei bizonyos spanyol térségeket rossz helyzetbe hoznak, ugyanis az alapok csökkentése hátrányosan érintheti ezeket. Kérem, ezt is vegye figyelembe. Köszönöm. Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich, dass Sie uns... Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, örülök annak, hogy itt van közöttünk. Nagy bizalmunk van ön iránt, hogy az új politikai stílusával meghallgatja az emberek véleményét, és előre viszi Spanyolországot. El kell mondjam azt, hogy nálunk Németországban sokan pozitívan vélekednek az új szociáldemokrata kormányról. A konfrontáció helyett inkább a mérsékeltségre eh, törekszik, jobban próbálja védeni a nőket, a megszorult politikák helyett inkább a gazdasági ösztönzéseket sürgeti és a gazdasági növekedést, és egy kiegyensúlyozott költségvetést. Azt kérném öntől, hogy számoljon be arról, hogy hogyan eh, alakul az új munkaerőpiaci eh, eh, szabályok felfüggesztése, amit az elődjei hoztak létre. Mit tud tenni annak érdekében, hogy a munkavállalók helyzetét újra erősítse? Köszönöm szépen. Most pedig eh, Sánchez Pérez Castejón úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire. Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm eh, minden parlamenti képviselőnek a hozzászólását. Először is szeretném megköszönni önöknek a hangnemet, illetve hát mondjuk ki, a szándékot is, amely meghúzódott az a hozzászólásokban, hiszen ezek élettel töltik meg ezt a vitát. Nagyon sok hozzászólást hallhattunk a különböző képviselők, különböző politikai irányultságú képviselők részéről. Természetesen inkább az egészre szeretnék reagálni, nem pedig az egyes hozzászólásokra, de szeretném a válaszomat úgy megfogalmazni, hogy az tükrözze a bevezetőm szellemiségét is, valamint szeretnék kitérni tartalmilag is a különböző hozzászólók felvetéseire is. Ahogyan azt egy szocialista képviselő tette, a multilateralizmus és a föderalizmus nagyon fontos. A bevezetőmben már elmondtam, hogy a spanyol kormány hisz a 2020-as menetrendben, a 2030-as menetrendben, mert ez nemzeti szinten is átalakulást segít elő. Úgy gondoljuk, hogy a következő évtizedben az Európai Unió kell, hogy legyen a 2030-as menetrend nagy, nagykövete globális szinten. Ez a menetrend egyértelműen a nemek közti egyenlőségért száll síkra, ez teljes mértékben összhangban van azzal, amit az európai esélyegyenlőségi stratégiával kapcsolatban is elmondtam, Spanyolországban is olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek a nemek közti, a, nemek, a nők elleni erőszakkal szemben küzdenek, és elfogadtunk jogszabályokat, amelyek célja a nők és a férfiak közti árszakadék csökkentése. Ebben a kérdésben szeretnék elmondani valamit. Voltak képviselők, akik kiemelték a munkanélküliséget, ez teljességgel elfogadhatatlan mértékű még mindig Spanyolországban, más uniós tagállamokhoz képest, az euró átlaghoz képest is, de most Spanyolországban kb. 19 millióan fizetnek TB járulékot, ami nagyon fontos, ugyanis a TB járulékot fizetők 48%-a nő, tehát több mint 8 millió nő talált munkát, és fizet ezáltal TB járulékot, és jelen van a munkaerőpiacon. Szeretnék még valamit hangsúlyozni. Elfogadtunk egy jogszabályt, amely 22%-kal növeli a minimál bért. Ez volt a legjelentősebb emelkedés 1977 óta hazámban a demokratikus Spanyolországban, és ez 70%-ban mindenek előtt a nőknek kedvez, azoknak, akik bére még sajnos mindig túl alacsony. Tehát a nemek közti egyenlőség, a gyermekszegénység elleni küzdelem egy további prioritása a 2030-as menetrendnek. Mi a parlamentben nem csak azt vetettük fel, hogy ezt a gyermekgaranciát erősítenünk kell, ugyanezt hangsúlyozzuk Spanyolországban is. Az általános költségvetés, amelyet hétfőn ismertettünk a parlamentben, egyértelműen szeretne küzdeni a gyermekeket sújtó szegénység ellen, és ez összekapcsolódik a gyermek garanciával is. Ami az éghajlatváltozás elleni küzdelmet illeti, több képviselő említette, hogy milyen mértékben elkötelezett a spanyol kormány ebben a kérdésben. Hamarosan a parlamentben remélhetőleg elfogunk egy éghajlatváltozási törvényt, egy nemzeti ökológiai átmeneti stratégiát, és ennek egyik kulcsfontosságú eleme a spanyol kormány számára legalábbis, hogy igazságos legyen ez az átállás. Tehát azon a bányák, azok a térségek, ahol a, ö, ahol a bányászat jelentős lehetőségeket kell, hogy kapjanak, és éppen ezért az ökológiai átállás által sújtottaknak segítséget kell nyújtanunk. A különböző jogokat, szabadságokat tartalmazó stratégia, az elmúlt kormány által kezdeményezett stratégia, ugye említették az elnémító törvényt, említették a munkajogi szabályozást, azt szeretném ezzel kapcsolatban csak elmondani, hogy az elnémító törvény esetében most módosító indítványokat vitat meg a parlament, remélhetőleg hamarosan sor kerül ennek az elfogadására februártól, másodszorban pedig a munka jogi szabályozása kapcsolatban a spanyol kormány ösztönzi a szociális párbeszédet. Hét eh, hónap alatt eh, sikerült egy ifjúsági eh, foglalkoztatási törvényt elfogadnunk. Ennek célja 10 százalék ponttal csökkenteni három év alatt az ifjúsági munkanélküliséget. A munka, munka kizsákmányolással kapcsolatban is elfogadtunk egy jogszabályt, több mint 50 ezer munkahely nem felelt meg a jogszabályoknak és itt most korlátlan idejű szerződések kélettek ezek átalakítva. Az önálló vállalkozók száma hazánkban több mint 3 millióra tehető, férfiakról és nőkről van itt szó. A szakszervezetekkel 7 hónap alatt megállapodtunk, és ők a szociális biztosítékaikat megerősítettük például a munkahelyi balesetekkel szembeni védelmüket. Ez természetesen a szociális partnerekkel való együttműködésnek és a munkaadókkal való egyeztetésnek köszönhető. A spanyol kormány nem csak európai, hanem nemzeti szinten tett előrelépéseket. Két további gondolatot szeretnék még kiemelni a hozzászólásokból. A külpolitika és Venezuela vonatkozásában elmondhatom, hogy a spanyol kormány kormányfőjeként és korábban ellenzéki vezetőként sem ismertük el a venezuelai választások legitimitását, és nem ismertük el Maduro rezsimét sem. Ennek bizonyítéka az is, hogy amikor hivatalba iktatták, nem voltunk jelen. Több alkalommal újból és újból azt követeltük, hogy helyezzék szabadlábra a politikai foglyokat, mert ott tényleg vannak politikai foglyok, a külügyminiszterünk közbenjárásának köszönhetően elértük azt, hogy közülük többen Spanyolországba utazhattak, egyesekkel magam is találkoztam, és természetesen a spanyol kormány álláspontja Venezuela vonatkozásában az, hogy szeretnénk egy párbeszédet elősegítő szövetséget kialakítani, amelyben helyet kapnának a limai csoport, illetve az Európai Unió tagjai is. Franciaország nem vett részt ebben a döntésben, biztosíthatom önöket a felől, hogy a spanyol kormány nem támogatja ezt a gondolatot. Mi azt szeretnénk, hogy létrehozzunk egy olyan csoportot, amely megkönnyíti a párbeszédet, az átmenetet a párbeszéd útján, hogy egyszer mindenkorra megoldjuk a venezuelai válságot. Meglepett, hogy Venezuela kapcsán a migrációs válságról nem beszéltek, hiszen Venezuela esetében nagyon sokan kérnek menedékjogot hazánkban. Ugyanakkor a migrációs válság Latin Amerikában is létezik, Kolumbiában, Brazíliában, Perúban, Csillében, más országokban is, amelyekkel volt alkalmam egyeztetni az elmúlt hét hónap során. A külügyi tanácsban a külügyminiszter, illetve a spanyol kormány egészen kiállt amellett, hogy mozgósítsuk az erőforrásokat, hogy valamilyen módon észszerűen lehessen kezelni az ott jelentkező migrációs hullámokat, különösen Kolumbia esetében, amely ország teljes támogatásunkkal rendelkezik. Ami a Kanári-szigeteket illeti, a spanyol kormány a spanyol kormány támogatja a a Kanári-szigetek statútumának megreformálását. Mi az periférikus, a legkülső régiók esélyeiben hiszünk, de nem csak erről van szó, hanem támogatjuk például a közutak építését is, és ezeknek az irányítását a Kanári-szigetek kormányának kezébe helyezzünk. Még egy általános gondolatot szeretnék megfogalmazni a néppárt hozzászólásaival, illetve a katalán kérdések kapcsolatban. A spanyol parlamentben is elmondtam, de szeretném ezt az Európai Néppárt képviselőinek is, a spanyol képviselőknek elmondani. Jelenleg a jobboldal napirendjét most a szélső jobboldal diktálja, méghozzá két alapvető kérdésben, amelyek tipikus kérdések, akkor, amikor ellenzékben van a jobboldal. Ugye felhasználják a területi kohézió, az együttélés kérdését Kanáris, Katalónia kapcsán, hogy ezáltal gyakorolják az ellenzéki politikát a kormányjal szemben. Hű, hülyek voltunk mi, az alkotmányhoz, amikor ellenzékben voltunk, és most kormányon is jó lenne, hogyha a néppárt is ezt tenné, amikor ellenzékben van. Másodszorban, ha szeretnék egy megoldást találni a régiókra vagy országokra nézve, a kormányozhatóságukra nézve, akkor azt hiszem, hogy elég, hogyha Andalúziát tartjuk szem előtt. Köszönöm.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 Miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy megválaszolta ezeket a kérdéseket a képviselők részéről. Azt hiszem, hogy ez a vita nagyon érdekes volt, nagyon sokat hallhattunk Spanyolországról, ugyanakkor Európáról is, a venezuelai politikáról. Számunkra mindez nagyon fontos, ugyanis mi nem csak a venezuelai állampolgárok jogait védjük, nem lehetséges az, hogy éhen halljanak az emberek egy olyan országban, ahol nincs se demokrácia, sem szabadság. Köszönöm. Onorevole Viotti, chiede la parola? Viotti úr szót kér? Igen, parancsoljon. Presidente, la ringrazio. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy percet lopok el a kollégák idejéből a szavazást eh, megelőzően, mert egyre több forrásból halljuk azt, hogy Csecsenföldön nagyon komoly fellépést eh, eh, tapasztalhatnak a melegekkel szemben rengeteg embert letartóztattak, többeket megkínoztak, legalább hárman, hármat megöltek közülük. Ez egy rettenetes, borzasztó formája az elnyomásnak, sokkoló hírek ezek, ezért el kell, hogy mondjam, Mogherini biztos asszony, főképviselő asszony az orosz külügyminisztert is emlékeztette arra, hogy mennyire fontos a felépés ezen a területen. Mi az Európai Unióban az emberi jogokért küzdünk, ezért azt kell követelnünk az orosz föderációtól, hogy vessenek véget ennek az eljárásnak Csecsenföldön. Grazie. Köszönöm szépen Viotti kollégának. Január 11-én hétfőn több szakbizottság is bejelentette a tárgyalások megkezdését. Az ECR frakciótól és egyénektől a 69 percé C házszabály alapján ér, a Júri Bizottság döntését kell szavazásra bocsájtani. A határon átnyúló fúziók, egyesülések, átalakulások és szétválások témájában a raportőrának a témájának Evelyn Regner. Emellett arra a zöldektől és az ALDE frakciótól is kaptam egy kérést arra vonatkozóan, hogy szavazzunk a Halászati Szakbizottság abbéri döntéséről, hogy tárgyalásokat kezdjünk a több éves halászati megállapodásról a nyugat földközi tengeri térségben, tenger fenéki halászatról. Ennek az témának Clara Eugenia Aguilera Garcia az előadója. A szavazásokra holnap kerül sor. Az Econ, Libe és Transzakbizottságok döntéseivel kapcsolatban miszerint ö, ö, tárgyalásokat kezdenének, nem kaptam felkérést arra, hogy szavazzunk a parlamentben, ezért ez említett szakbizottságok elkezdhetik a tárgyalásaikat további késedelem nélkül. Ezzel el is érkeztünk a szavazáshoz, kedves kollégák. Elsőként az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016 évi pénzügyi évre vonatkozó SMS lezárása mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az EU-Marokkó megállapodás szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről szavazunk, név szerint szavazást megnyitom. A votazione chiusa. A szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Az EU a sáke jelentés következik. EU-Eurocom megállapodás az Euromediterrán megállapodás első és negyedik jegyzőkönyvének módosításáról. A 9-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, rendben, ha szeretnék, akkor elnőzik elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Név szerint szavazzunk az állásfoglalás egészéről. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. A következő sákjelentés következik EU-Marokkó megállapodás az Euró-Mediterrán megállapodás első és negyedik jegyzőkönyvének módosításáról. Név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk. Ki ez? Szót kért, képviselő úr, parancsoljon. Vážený pane předsedající, já bych jenom chtěl vašim... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen szeretném emlékeztetni kollégákat, hogy a marokkói parlament vendégei itt eh, eh, vannak az Európai Parlamentben, szeretném önöket, őket üdvözölni. Grazie della vostra presenza. Üdvözlők marokkói vendégeinket. Folytassuk a Winkler jelentéssel. EU-Kína megállapodás. Név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Ezt elfogadtuk, gratulálunk Winkler úrnak. A Maria Arena jelentésével foglalk, folytatjuk az egy perc, megadom a szót, ha szeretné. parancsoljam. Mikrofonba próbálj meg, képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr az európai globalizációs alkalmazkodási alap egy alapvetően egy olyan szolidaritási eszköz, amelyel azokat a munkahelyeket segítjük, akik áldozatával esnek ennek az átalakulásnak. A kollégák figyelmét felhívnám egy módosítóra, a 96-osra, amely lehetőséget ad arra, hogy a komoly válság után a gazdasági szektor átalakulását sem értjük. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a cégeket, ne csak a munkahelyeket segítsük, arban, hogy konkrét eszközöket tudjanak munkahelyeket teremteni. Még egyszer mondom, 96-os módosítóról van szó, remélem, hogy a kollégák támogatását elnyeri ez. Köszönjük szépen Aréna kollégának. Kezdjük tehát az első dossz Xéval. Az első módosító csomagról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan. A 62-es módosító indítványról szavazunk, tehát elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 73-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadt második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan a szavazást, megnyitom. Szavazást lezárom. Hát igen, elég szoros volt, elfogadtuk. 96-os név szerinti szavazás. 98-os, bocsánat, javítja magát az elnök. Először a 98-as készfenntartása mellette ellene tartózkodik, elfogad a 96-os, név szerint szavazunk, parancsoljanak. szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. 97-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogad, nem fogadtuk el, második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szövegről kell beszélnünk, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az Európai a Bizottság javaslatának egészéről szavazunk természetesen szerint szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk az előadóasszonynak, aki szeretne hozzászólni, nem kér szót. Köszönjük szépen. A az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezártuk. Folytassuk a Lopi Fontanyé jelentésre Európai Szociális Alap Plusz. Az első módosító csomagról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, aztán jön a 40-es név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 97-es név szerint szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtok. 171-es név szerint szavazást megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 89-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 168-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es CP3 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89 eh, megint mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtok A 89 CP5 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtok 89 CP6 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtok 173 mellette Ellenet tartózkodik, nem fogadtok 174 név szerint szavazunk. Szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. 90 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 90 CP2, két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Szavazást megnyitom név szerint, tehát lezárom. Elfogadtuk. Következik a 162-es név szerint. Szavazást megnyitom. Lezárom. nem fogadtuk el. 175-ös név szerint szavazunk. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el. 92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 176D név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 92 CP2 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 177-es mellette név szerint, eh, bocsánat, név szerint szavazunk szavazást. Megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 92 CP3 részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész név szerinti szavazás. Szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 178-as név szerint szavazunk. Nem fogadtuk el. 179D név szerint szavazunk. Nem fogadtuk el. 163 mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 169-es név szerinti szavazás. Szavazás lezárom. Nem fogadtuk el. 164D mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk. 170-es név szerint szavazás, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 166-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 167-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 48-as mellette ellen tartózkodik, elfogadjuk 161-es név szerinti szavazás, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Az Európai Bizottság eh, javaslatának egészéről szavazunk. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk. Loppe Fontenyé szeretné hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 59.4-es házszabály értelmében szeretném, hogyha visszautalnánk a szakbizottsághoz ezt az ügyet, hogy megkezdhessük az intézményközi tárgyalásokat. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most szavazunk a jelentéstevő javaslatáról mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy visszautaljuk az illetékes szakbizottsághoz az ügyet, hogy megkezdhesse az intézményközi tárgyalásokat. Gratulálok a jelentéstevőnek. Lépjünk tovább az Arima jelentésre, Európai Területi Együttműködési Célkitűzések címe. 1-től 199-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 201 mellette megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 200-as módosító okafogyottá válik, így név szerint szavazunk a bizottság javaslatról. Ki kért szót? Igen, parancsoljon. Nem, mégsem. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kíván hozzá szólt kapni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segítette a munkát. Egyhangulag fogadtuk el ezt a szabizottságban. A tegnapi Brexit szavazás után ez megnyugtató, hogy a parlament a határokon átnyúló együttműködést szeretné. Ebben az értelemben szeretném kérni az Európai Parlamentet arra, hogy küldjék vissza a szabadítsanak ezt a jelentést, hogy az ide vonatkozó cikk értelmében meg lehessen kezdeni az intézményközi tárgyalást. Grazie, onorevole Arimon. Allora, pon- Köszönöm, Arimon úr. Akkor a jelentést a javaslatáról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, visszautaljuk a szakbizottsághoz ezt az ügyet is, hogy megkezdjék az intézményközi tárgyalásokat. Tovább lépünk a Kisztúd Róvol jelentésre, az Unió VTO engedményes listájában szereplő vámkontingensekről. 17-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így, hogy a 17-es módosítót elfogadtuk, ezzel a parlament első olvasata elkészült, a Linz Stiles jelentés következik Pesticidek uniós engedélyezési eljárásáról. Ez az utolsó jelentés, de ugyanakkor ez a leghosszabb szavazás, 103-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 137-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 56 mellette. Nem, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 104-es meg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57 D módosító, mondja az elnök úr, de javítja magát, 106-os, megnyitom a szavazást a 106-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57 D. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 58. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 59. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 112. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 61-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Az eredeti szövegről szavazunk három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Az eredeti szövegről szavazunk, 12-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63D mellett megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes módosító két részben első résznél megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 139-es okafogyottá válik, úgyhogy 64-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szav- lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 140-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 141 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös számítógépes szavazás, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os elektronikus szavazás, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 122 elektronikus szavazás. Lezárom. Elutasítottuk. 123-as elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 125 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 142 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 143 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 144-es mellette elnézést, mennyit a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 68-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 145-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 70-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72-es, megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 76-os, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. 77-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 78-as, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítottuk. Eredeti szöveg három részben, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 80-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 146-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 147 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 81-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 126-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 82-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 148-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 84-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 133-as első része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást.